Diamo inizio, colleghi. Kedves kollégák, megkezdjük az ülésünket. Possiamo riprendere dal... Kérem, hogy akkor a kilencedik napi rendi ponttal folytassuk. A kilences napi rendi pont. Ezek a ponttal kapcsolatosan szavaznunk is kell mezőgazdasági és halászati statisztikák témájában, Kedves kollégák, áttérünk a szavazásra. Itt a bizottság javaslatáról van szó, amely a mezőgazdasági és a halászati statisztikákkal foglalkozik. Én jó magam vagyok a jelentéstevő, és úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata semmiféle problémát nem jelent a parlament számára. Kilenc módosítót vettem be a szövegbe, minden módosított aktussal kapcsolatosan egyet. El kell mondani azt is, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a bizottság részéről nem lehetnek korlátlanok, hanem öt évre kell azokat korlátozni. A mezőgazdasági szakbizottság részéről nem ö, nyújtottak be semmiféle módosítót, azonban megtudtuk közben, hogy a tanács javaslatot tett arra, hogy új módosítások szülessenek, éppen ezért, hogyha ö, a tanács ezt továbbra is fenntartja, akkor ö, a parlamentnek problémái lehetnek, és trilógus során kell a helyzetet tisztázni. Én úgy gondolom, hogy most szavazhatunk, és hogyha egyetértenek a képviselők, akkor több, több szavazásra kerül sor. Elektronikusan akarnak szavazni? Igen, elektronikusan egy végső szavazást kell mindenképpen megejteni. Ha mindenki kész, akkor megnyitom a szavazást, tömszavazás, ki szavaz mellette. Kérem, szavazzanak. Ha valakinek nincs itt a szavazókártyája, akkor jelezze, és a titkárság ezt figyelembe veszi. Akkor egyhangulag elfogadták, köszönöm szépen. Most pedig Most a végleges szavazás a módosított jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben van. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig Folytatjuk, kedves kollégánk, a tizedik napirendi pont következik a fourteen re vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló jogalkotási javaslat ismertetése a bizottság által. Kedves kollégák, fourteen re vonatkozó átmeneti intézkedéseket a tanácsnak és a parlamentnek az év végéig el kell fogadnia. Az ilyen átmeneti rendelkezések meghatározzák azon technikai módozatokat, amelyekkel garantálni lehet a kap keretén belül a, köve, a különböző támogatásokat 2014-re vonatkozóan. 2014-re megvannak már a vidékfejlesztési programok, és az új ö, programok periódusára vonatkozólag szintén biztosítani kell a támogatást. A átmeneti rendelkezések Horvátországra is vonatkoznak, és 2014-ben is alkalmazni fogjuk a 2013-ban bevezetett rendszert. Mellesleg tegnap a koordinátorok ülésén arról döntöttünk, hogy az LPP e kapja meg mm, a jelentést. Itt van velünk Tassos Haniotis úr a bizottság részéről, aki előterjeszti a témát, és utána következnek a képviselők, de először Haniotis úr kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy lehetővé tették nekem, hogy előadást tartsak erről a témáról. Gondolom, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen kemény munka zajlik az intézmények között a trilógusban, hogy sikerülje megreformálni a kapot, amely 2011. január 1-én hivatott hatályba lépni. Hallottuk, hogy van néhány téma a kap reformjának jogalapjáról, amit tisztázni kell 2010. január 14-ig. És bizonyos új szabályokra is szükség van annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy nagyon zöggenőmentes átmenet legyen az új rendszerbe. Most szeretném megmutatni, hogy milyen logika fekszik a javaslat alapjául. Amit most szeretnék megtérni az az, hogy megengedjük a tagállamoknak, és főleg a kifizető ügynökségeknek a tagállamokban, hogy jól felkészüljenek az új rendszerbe történő átállásnál. Itt nyilván kiigazításokat is kell majd eszközölni a tagállamok részéről szeretnénk időt adni a termelőknek is, hogy megfelelő módon informálódhassanak az új politika hatásairól. Éppen ezért a 2014-es igényeket ilyen átmeneti szabályok mentén szeretnénk majd kezelni. A második pilléren belül, amit elérni szeretnénk, az az, hogy két egymást követő periódust vezetünk be. Ez semmi új, ez már a korábbi periódusokkal is így történt. Azonban van néhány új elem, amit figyelembe kell vennünk, és ezek az új elemek pedig mindenképpen különleges rendszereket igényelnek. Tehát az új kifizetések tekintetében tisztáznunk kell néhány témát, amely az alapvonallal függ össze, ami a mezőgazdasági cselekvési intézkedésekkel függ össze, és természetesen a kereszt megfelelőségnek is eleget kell tennünk. Szükség van néhány átmeneti intézkedésre is, hogy a tagállamok új kötelezettségeket vállalhassanak 2014-ben az állattenyésztés tekintetében, még akkor is, hogyha a jelen források kimerültek. Az is nagyon fontos, hogy a tagállamok képesek legyenek az új finanszírozási periódusra is megfelelőségi mutatókat kidolgozni. Ezen kívül még néhány átmeneti intézkedésre van szükség, hogy az ajakrendszernek és a keresztmegfelelésre megfelelésre is fel tudjanak készülni a gazdák az új rendszerben. Szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy az átmeneti intézkedések olyan előírásokat is tartalmaznak, hogy a tagállamok rugalmasan utalhatnak át alapokat a pillérek között. A éves pénzügyi keret javaslata tekintetében ezt adjuk az Európai Tanács részéről. Tehát itt a pillérek közötti mozgathatóság, tehát hogy az alapokat mozgatni lehet, ez még egy olyan téma, amelyről még meg kell állapodni a jelenlegi tárgyalásokban. Tehát ez az az utalás, amit tettünk a éves pénzügyi kerekre, ez azonban zárójelben van, és ott is marad, amíg végleges döntés születik majd. Ami pedig a költségvetési kihatások ágazatokra vonatkozik. Ha figyelembe veszük az Európai Tanács következtetéseit, hogy a közvetlen kifizetések csökkenése 130 millió lenne 2015-ben, ez pedig a 2014-es igényeknek felel meg, ami a közvetlen kifizetések tekintetében megfigyelhető. Hogyha ezt összehasonlítjuk például a vidékfejlesztési intézkedésekkel, akkor azt látjuk, hogy itt néhány eh, apróbb elmozulás lesz, amelynek nem lehet eh, nagyobb szerepe, azonban még eh, nem tudjuk számszerűsíteni a pontos kihatást. Ez húzza alá az átmeneti szabály lényegét, és természetesen szívesen megválaszolom kérdéseiket, amennyiben szükséges. Köszönöm. Molto bene. Köszönöm szépen Tassosnak. Azt hiszem, hogy nagyon jól bemutatta a helyzetet, és most a képviselők következnek. Eh, gracias, presidente, yo simplemente es para hacer eh, alguna pregunta a la comisión. Köszönöm szépen, elnök úr, én szeretnék ilyen kérdést feltenni a bizottságnak. Minél került az az érzésem, hogy tulajdonképpen ugyanazok az érvek hangzanak el, mint tegnap a költségvetési pénzügyi fegyellemmel kapcsolatban. Nyilván fontos eszközre szükségünk van rá, mert különben a reformot nem lehet végrehajtani. Ugyanakkor ennek a rendeletnek pénzügyi kihatása is van, ami a miniszterek tanácsának megállapodásán múlik. bizonyos módosítások, amelyek itt a mellékletben eh, szerepelnek, eh, tagállamonként lebontva a támogatási összegeket, eh, hogyha jól olvasom, akkor a tanácsi megállapodás alapján születtek ezek a számítások. A szakbizottságunk azt kéri, hogy tagállamonként adják meg nekünk az adatokat, a bizottság azt mondja, hogy nem rendelkeznek ezekkel az adatokkal, mert a tanács hozta a döntéseket, de a bizottság biztos, hogy használta ezeket az adatokat ahhoz, hogy a melléklet számításait elvégezzék. Kérdésem, ezek a tervbe vett csökkentések a pénzügyi eh, fegyellem következményei, vagy pedig ennél is eh, tovább eh, megyünk. Sosem voltam nagyon jó matematikából, de azért összeadni tudok, és hallottam, amit mondtak az én országom miniszterei, azt mondták, hogy a kapra több pénz lesz az elkövetkező időszakban az országunkban. Itt pedig azt látom, hogy 6,25 százalékos csökkentés várható, tehát 5 millióból 433 ezer, ez most a pénzügyi fegyelem miatt van-e, vagy pedig valami más miatt módosítani kell akkor ezeket a mellékleteket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Irácsa. Herbert Dorfman, és aztán visszaadjuk a szót Tassosnak a válaszra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem ugyan arra vonatkozik, mint Irácse kolléganőm kérdése. Igazából csak egy plusz kérdés szeretette volna feltenni az eljárás tekintetében. Most az átmeneti rendelete foglalkozunk a parlamentben. Ahogy a bizottság közölte, természetesen itt pénzügyi szabályokról is szó van. A nélkül, hogy lenne költségvetésünk jövőre. Tehát nincsen több éves pénzügyi keret. Tehát nem tudom, hogy mit tudunk most konkrétan tenni. Tehát ezeket az átmeneti szabályokat meg tudjuk szabni anélkül, hogy lenne költségvetés. A másik kérdésem a bizottsághoz a vidékfejlesztésre vonatkozik. Itt milyen menetrendet terveznek? A tagállamok, a tartományok, vagy kik felelősek a vidékfejlesztési tervekért? hogy 2013-ban ezeket előterjesztik, vagy lesznek 2014-ig átmeneti szabályok, melyek eh, alapján a tagállamok összeállíthatják terveiket. Nem igazán tudom elképzelni, hogy az év végéig az összes tagállamban és az összes régióban, például saját hazámban, Olaszországban ezeket eh, összeállítják. Tehát hogy 2013. december 31-ig az összes régió benyújtsa ezeket, és hogy az állam és a bizottság ezeket jóvá hagyja, nem hiszem el. Grazie, Herbert. Köszönöm szépen, Herbert. Luis Capulos Santos is szót kért. Luis aztán Tassos. Nos, a fő kérdésemet már Recsi eh, kollega eh, feltette, van itt egy eh, sor rendelkezés, például a trilógus ban a e, külső konvergenciáról e, nem folytatunk még tárgyalást, a bizottság pedig már adottnak veszi a megállapodást. E, tehát intézményes szempontból talán legalábbis udvariasabb lenne, hogyha a bizottság konzultálna velünk, és nem úgy járnának el, mint hogyha nem is léteznénk. Ez teljesen elfogadhatatlan ugyanis. A második kérdés gyakorlati jellegű kérdés a vidékfejlesztésre vonatkozik. Ha jó jól értem, a e, tagállamok új e, vállalásokat e, tehetnek 2014-ben a vidékfejlesztési fejezetben. Tehát a vidékfejlesztési területen 2014-ben új vállalások, kötelezettségvállalások eh, eh, születhetnek, amelyek az elkövetkező két évben valósulnak meg. Szeretném tudni, hogy ez így lesz-e. A projektek benyújtása 2014-ben ugyanúgy zajlik-e, mint bármelyik másik évben, vagy ez egy különleges év lesz -e? Köszönöm. Köszönöm szépen, Luis. Mielőtt visszaadnám a szót Tassosnak, szeretnék valamit pontosítani Luis Capula Santos felszólalása után. Tehát ez a jelentés az átmeneti intézkedésekről, ez egy jogalkotási javaslat, mint a többiek. Tehát kétségtelenül itt a másik négy dossziéval kapcsolatosan Ugye már elmondtuk, hogy a négy dosszié szorosan összefügg egymással. Megpróbáltuk ezen jogalkotási javaslat fontosságára rámutatni, de ahogy mondtuk, fontos a szoros együttműködés ezen jelentés és a másik négy dosszié között, tehát a jelentés tevők között is együtt kell működni. Ezek jogalkotási javaslatok, és nekünk kell döntést hoznunk az új jogalkotási javaslatról az átmeneti intézkedésekre vonatkoztatva. Már elmondtuk a tanácsnak is, a bizottságnak is, hogy ez a javaslat a másik négyhez kapcsolódik nagyon szorosan. Tassos Hanyotis következik. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök úr. Igen, nagyon jogos kérdéseket hallottunk, de most szeretnék visszatérni Kapula Santos úr megjegyzésére. Tehát nem csak arról van szó, hogy nagyon tiszteletben tartjuk az önök döntését, és itt az intézmény közé megállapodás alapszerepet játszik a megállapodásban, és minden összefügg a többöves pénzügyi kerettel. Éppen ezért eh, nagyon eh, lényeges az, hogy ez az intézmény zárójelbe tette ezt a kérdést. De amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, az az a tény, hogy eh, létezik egy naptár. Ez pedig azt jelenti, hogy 2014. január 1-én vagy így, vagy úgy szükségünk lesz arra, hogy garantáljuk a jelen rendszer átmenetét az új rendszerbe. És eh, ez a rendelet eh, éppen ezért szerette volna azokat a területeket beazonosítani, ahol a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés esetén szükség volt. Ez a zöggenőmentes átmenet. Tehát a számok eh, tisztázása nélkül nem lehet a közvetlen kifizetésekről nyilatkozni. De minnyáján eh, abba az irányba dolgozunk, hogy eh, a lehető leghamarabb tisztázzuk ezeket a számokat, hiszen eh, így sokkal nehezebb lesz az átmenet. Teljes mértékben átveszem a nézetét, hogy szükség van pontos számokra. És a felelős kollégáknak közvetítem is ezt. Azonban nagyon aggódunk a jelen helyzet miatt. Véleményem szerint könnyebb a közvetlen kifizetések számaival foglalkozni, hiszen itt átlátható módon konfrontálódunk a számokkal. Több átláthatóság kell a vidékfejlesztés tekintetében, hiszen világosan kifejezésre is juttatta, hogy ezt más területeken is megtárgyalták. Ilyen döntés született, ahogy a számokat eljuttatjuk önökhöz, de teljes mértékben tiszteletben tartom megjegyzéseket. Az utolsó megjegyzésem pedig a vidékfejlesztésre vonatkozik. A vidékfejlesztési intézkedések folyamatosak lesznek, de néhány változás is lesz. Az előnye ennek, a közvetlen kifizetésekkel szemben az, hogy itt rugalmasság van az alapok kihelyezésének tekintetében. Az összes tagállam és az összes régió azon fáradozik pillanatnyilag, hogy előkészítse következő programjait olyan logikával, amely figyelemben tartja a közös stratégiai keretet, amelyet a bizottság javasolt. És aktívan dolgozunk azon, hogy a programok alapjait és prioritásait még a nyár előtt kidolgozzuk. Nyilván lesznek itt kiegészítések ebben a programban, hogyha ismerjük az összes részletet, hogy miben állapodunk meg. Van egy konkrét terület, a zöldítés, amely nagy mértékben tisztázza majd itt az alapvonalat. És ez pedig azt is tisztázni fogja, hogy az agri környezetvédelmi programokban hogyan haladunk el a következő programozási periódusba. Amit itt most eh, beazonosítunk, az az, hogy melyek azok a területek, melyek azok az intézkedések, ahol lehetséges az ökkenőmentes átmenet, melynek alapja a jelenlegi szabályzás, és eh, hol lehet megnyitni a lehetőséget a kiegészítésre, amennyiben beazonosítottuk azokat a területeket. Elnök úr, Szerintem nagyjából sikerült elmagyaráznom, mely logikára építkezik ez az ügy. Azonban minden a többéves pénzügyi keretben zajló döntésen múlik, amely zárójelben van. Tiszteletben tartom az intézményük fáradozásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tassos. Rendben van. Azt hiszem, hogy Tisztáztuk, a, amit kellett, senki nem kér már szót, de igen, Irácsa, még egy másik kérdés. Nagyon sajnálom. Továbbra is kétségeim vannak 6,22 százalék szerepel a mellékletben Spanyolországra vonatkozóan. Ez a pénzügyi fegyelem, vagy pedig a megnyírbálás miatt van? Tesszusz, akkor pontosítanád ezt még? De azt hiszem, hogy igen a válasz. Tesszusz. Yes. Igen, igen a válaszom, de megpróbálunk táblázatokat is, részletesebb táblázatokat küldeni. Köszönöm. Sí. Uh... Köszönöm szépen a bizottságnak, Tassos Hanyiotis igazgató úrnak. Világos az, hogy a bizottság abban a logikában működik, ahogy február 7-én, 8-án meghatározták a csúcs találkozón, ez tehát a logikai menet, de még a tárgyalásoknak nem adtak zöld utat. Kapula Santos úr ismét szót kért. Nos, csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy nagyra értékelem, hogy az Európai Bizottság felismerte, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a megállapodásoknak és átláthatónak kellene lenniük, így az összes adatot meg kellene, hogy tudjuk ismerni. Azt kérem a az Európai Bizottságtól, hogy küldje meg a pénzügyi keretekről szóló táblázatot, amiről február 8-án a tanácsban megállapodtak. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások lezárultak, de a tanácsból kijövő miniszterek nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a második pillérnél mekkora keretet kaptak az országaik a parlament számára nagyon fontos lenne ismerni ezeket az adatokat. Grazie Köszönöm, Luis. Köszönöm mindenkinek. És most át is térhetünk a következő napirendi pontra. A fehérjen növények Környezetvédelmi szerepe az új kapban című tanulmány ismertetéséről van szó. Először is szeretném üdvözölni Kristin Watson doktornőt a Scotland Rural College-től, aki a kutatócsoportja nevében fogja bemutatni ezt a tanulmányt, és szól arról, hogy eh, hogyan hatnak a fehérje növények eh, ilyen növények termesztése a környezetvédelemre. Ennek a csoportnak négy kutatója volt, akiket szintén üdvözlök, Péter Zander, Andrea Busz, Preissel Németországból, Fred Stoddard professzort a Helsinki Egyetemről, Donald Murphy Burkent Németországból. Először Watson doktornő kap szót, és természetesen kérem, hogy a kollégák akkor jelentkezzenek felszólalásra. Watson doktornő, 20 perce van. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom a tanulmányt. Ez egy jelentést tervezet, a jelentés tervezetet megkapták, de mióta ezt megírtuk, elkészítettük, már nagyon sok új fejleménye került sor, nagyon sok új adatra ö, került sor, ö, annak érdekében, hogy a végleges jelentést majd meg is megírhassuk. Először is azzal kezdeném, hogy mik is a fehérje növények, és miért érdekesek. Minden fehéren növény, ugye a hüvelyesek családjába tartozik, beleértve a borsót, a babot, a csillagfürtet, vagy farkasbabot, szójababot. A proteinek nagyon fontos aminosavak és nitrogén tartalmaznak. A biológiai nitrogén megkötést teszik lehetővé, és ami a különböző kis csomókban baktériumok vannak, ezeket meg tudják kötni, ami a virágzást illeti, itt is látjuk azt, hogy nagyon fontos szerepet játszik ez a folyamat. Ugye foglalkozunk borsóval, babbal, farkasbabbal, lencsével például, itt látjuk ezeket. Vannak természetesen takarmányhüvelyesek, látják itt az állatokat, amelyek éppen táplálkoznak. A jelentés egyik mellékletében a takarmányhüvelyesekről is van szó. Az európai állattenyésztés nagyon nagy mennyiségű proteint, fehérjét használ fel. Látjuk azt bal oldalon, hogy mind szója bab, mind pedig szója pogácsa behozatal nagyon jelentős. Az Európai Unióban a, látjuk az árak mozgását is a szójabab és a szója pogácsák terén. Elgondolkozhattunk arról, hogy milyen mennyiségben kell szóját termeszteni, és figyelembe kell venni az Európán kívüli földterületeket is, amelyeken szójababot termelnek. Ugye, Mm, Európában nagyon jól tudjuk emészteni a szénhidrátokat, azokat exportáljuk is, de nagyon sok proteint, fehérjét importálunk, például szójababot. Jelenleg az EU szántóföldjein termesztett protein fehérje növények arányát látjuk itt, és látjuk azt, hogy nagyon kis területeken is termesztenek fehérje növényeket, itt halványabb szinten, színnel látjuk ezeket. Azok a gazdák, amelyek fehérje növényeket termesztenek, meg tudják takarítani a nitrogén trágyázást jelentős mértékben. Nagyon fontos az, hogy mi is a kihatása a ö, fehérje ö, növényeknek, és hogyan tudják javítani a hozamokat, valamint a talajjal kapcsolatos, a feltételek, talajfeltételekkel kapcsolatos folyamatokat, le tudják csökkenteni a növények betegségeit, és 15-25 százalékkal tudják a hozamokat növelni. Ami a környezeti kihatásokat jelenti, a nitrogén ciklusra vonatkoztatva látjuk tehát a nitrogén megkötést, látjuk azt, hogy az üvegház hatású gázkibocsátások milyenek. Itt elsősorban a nitrátokra vonatkozóan, az nitrát oxigé, oxidátumokra vonatkozólag van egy másik fontos környezeti kihatása a fehérje növényeknek, ez pedig a biodiverzitás nagyon vonzóak ezek a növények a különböző rovarok számára is, tehát a polenizálás szempontjából nagyon fontos az, hogy a talaj javítást is elősegítik ezek a fehérjen növények, ilyen értelemben környezeti kihatásuk is pozitív. Ami a importot illeti, meg kell nézni, hogy hol is termesztik ezeket a fehérjen növényeket, honnan importáljuk, Dél-Amerikából nagyon sok ilyen fehér növényt importálunk, látjuk az, hogy szója, babot termesztenek, nagyon intenzív termelés folyik sok helyen, meg is kell változtatni ezt az intenzív termelést az eredeti vagy származási országokban. Ez már itt egy bonyolultabb dia, hogy látják, de azt mutatja be, hogy milyen is az életciklus értékelés a különböző árukra, a folyamatokra, a hústermelésre Európában. Látjuk az irodalomból, a különböző összehasonlító elemeket, tehát akkor, amikor hazai hüvelyes fehérje növényeket használunk, és összehasonlítjuk ezeket az importált, behozott szójababbal. Látjuk a környezetvédelmi előnyöket a hazai fehérje növényekkel kapcsolatosan összehasonlítva az az importált szója babbal lent látjuk a különböző előnyöket a gazdák által termesztett fehér növények esetében itt meg tudjuk takarítani például a szállítási költségeket is. Ami a disznóhús és a baromfi tenyésztést illeti, látjuk a fogyasztást 1960 és 2010 között, a halványabb színnel látjuk a marha hús termelést, sötét szőkével pedig látjuk a baromfi és a sertés hús termelést. Itt megint csak látjuk, hogy a milyen is a kihatása a szójabab importnak. Itt eh, elég sok gazdasági kihívás van, amelyek eh, összefüggenek. Itt eh, a protein takarmány növekedésével. Tehát például ezeken a számokon látjuk, hogy 1960 és 2010 között, tehát hogyha megnézzük a felső vonalat, akkor pontosan látjuk, hogy mi történt ebben a tekintetben Európában. És itt Francia ország példáját vettük Európának, tehát itt például látjuk, hogy az európai búza meg háromszorozódott Hogyha az alsóbb vonalakkal hasonlítjuk ezt össze, amely a szójabab termelés mutatja, és a szója hozamot Európában, akkor megalapíthatjuk, hogy az összehasonlításban látjuk az Egyesült Államok és az európai szója hozamokat. Ezen kívül látjuk még a gabona termelést. Tehát itt egy helyzeti előnyben lehetnénk az európai kontextusban. De, hogyha megnézzük a műtrágya árakat, emelkednek. Ha megnézzük a szója árakat, azok is emelkednek. Itt azt látjuk, számos intervenció történt politikai alapon, hogy a protein takarmány termesztése nőjön Európába. A felső vonalon pedig azt látjuk, hogy csökkent az összprotein takarmány termelés 1960 és 2010 között a lenti piros vonal a borsó és a szójabab termelését mutatja. Azonban látjuk, hogy az össz hatás sem tudta itt a protein takarmány csökkenését visszafordítani. Amit most tenni szándékozunk, az az, hogy elgondolkozunk azon, hogy a politika hogyan lehet képes arra, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet. A, pro, a fehérje takarmánynak nagy kihatásai vannak a politikára, és integrált politikai intézkedésekre van szükségünk. Hogyha itt a fehérje deficitet szeretnénk kiegyenlíteni, akkor különféle intézkedésekre van szükség. Azonban mindenképpen ki kell alakítani egy kiegyensúlyozott mezőgazdasági rendszert. Itt nem arra van szükség, hogy valakit arra kényszerítsünk, hogy hüvelyeseket termeljen. Célokról szeretnénk beszélni, hogy a fehérje termelés Európában növekedjen. Azonban eh, szeretnénk csökkenteni a nem kívánatos eh, gyakorlatot, és eh, szeretnénk szorgalmazni a termelőket, hogy jobban koncentráljanak a hüvelyesekre. Azonban ehhez egy átfogó stratégiára van szükségünk, hogy hogyan történik a termelés és a felhasználás a fehérje takarmányon belül. Itt számos okát fedezhetjük fel annak, hogy miért igazolható a állami beavatkozás. És itt néhányat szeretnénk bemutatni. Gondoljunk a saját eh, gazdaságunk előnyeire, gondoljunk a KAP 2020-ra, a környezetvédelmi politikára, illetve a fehérje hiány csökkenésére. Az eh, első, amiről, be, amiről beszélni szeretnék, a következő. A pillanatnyi helyzet az, hogy a kapon belül diversifikációt írnak elő, azonban ez nem fog jelentős változást előidézni. Ebben az esetben ahelyett, hogy az egyik gabonát kicseréljük a másikkal, sokkal inkább a takarmány családokon belüli különbségekre, illetve sajátosságokra kell a figyelmet felhívni negatív kihatásai is lehetnek. A túl sok szabadság sem jó, tehát hogy bárki eldöntheti, hogy éppen most mit termel, akkor nyilván az fogja termelni, ami a legtöbb hasznot hozza. Egy második opció pedig az lehet, hogy kinevezünk bizonyos hüvelyes termelő területeket, hogy hogyan tudunk ökológiai célokat szolgálni ezzel. Itt felmerül természetesen az a kérdés, hogy a hüvelyesek hol tudnak a javaslatok keretein belül megfelelő hozamot hozni, úgy, hogy ez ökológiailag is viselhető legyen. Így egyéb jó javaslatokra is szükségünk van. És ökológiai prioritási területekre helyeznénk át a hüvelyesek termesztését. De természetesen itt az ősz területről van szó, hogyha ökológiai szempontokat veszünk figyelembe. A harmadik opció pedig az lenne, hogy önkéntesen összekapcsolt támogatási rendszerekről beszélnénk. Itt eltüntetnénk, megszüntetnénk a fehérje bónuszt és létrehoznánk az önkéntes felelősségvállalást. Ez nyilván bizonyos területeken szociális és gazdasági kihívásokkal jár. Azonban ez roppant lényeges lenne annak tekintetében, hogy megfelelő fehérje takarmánynövényeket termeszünk. Itt, hogyha ez sikerülne, akkor itt a termő területek két százalékáról át tudnánk 6 százalékig térni, ami itt a fehérje növények termelését jelenti. És ez a WTO-val is összeegyeztethető lenne, azonban itt eh, jelentős támogatási intézkedésekre szükség van. Van három javasolt opciónk még a kapon belül. Az egyik az, hogy eh, a hüvelyesek termesztését az agri ökológiai rendszereken belül szorgalmazzuk. Tehát itt ismét viszonylag nagy szabadsága lenne a gazdáknak a biodiverzitás és a tájmegőrzés tekintetében. És ez rugalmas is lenne abban a tekintetben, hogy a lehető legjobban éljenek a gazdák a területi előnyökkel. Egy következő opció lenne az, hogy erősebben támogatjuk a biogazdálkodást. Hogyha a biogazdálkodás területeit növeljük támogatásokkal, akkor például abból indulunk ki, hogy itt a gazdák nem alkalmazhatnak mesterséges műtrágyát, és így nagyon fontos az, hogy bio alapú trágyát használjanak. A biogazdálkodás keretei azt jelentik, hogy itt több jövedelem van, hiszen a fogyasztók hajlandók megfizetni a biotöbletet. Itt nem csupán arról van szó, hogy nagyobb hozama van a hüvelyeseknek, hanem itt környezeti előnyöket is elkönyvelhetünk majd a biogazdálkodással. Egy további megjegyzésem az lenne, további opció, hogy többet kell befektetni a kutatásba, tenyésztésbe és a technikai haladásba. Hogyha körülnézünk a világban, akkor nagyon sok helyen zajlik kutatás és fejlesztés a hüvelyesek tekintetében. Fontos az, hogy a fehérje növények hozamáta jövőt tekintve javítsuk. Természetesen kutatni kell a különféle betegségek elleni fellépés lehetőségeit is tisztáznunk kell, hogy miért is jó a gazdáknak, hogyha hüvelyeseket termelnek, a hosszú távú előnyek miért, és ezt tudatosítani kell. De gondoljunk arra, hogy itt igazából pénzügyi szakadék van a hüvelyesek és a gabonafélék között. Tehát hat opciót mutattam most be a kapon belül. Most pedig röviden néhány politikai opciót vázolnék, hogy hogyan lehet támogatni a kapon kívül a fehérje növények termesztését. A fehérje növények szorosan összefüggenek a klímavédelmi politikával. Hogyha megnézzük a kibocsátásokat, tehát például a nitrogénoxid kibocsátásokat, akkor ezek szorosan összefüggenek a fehérje növényekkel, és így a fehérje növényeknek kívánatos hatása lehetne. A második opció itt a tápanyagpolitikával függ össze. Itt a nitrát irányelvre utalnék, és utalnék a vízkeret irányelvre is. A műtrágyák megadóztatása lehetőség lehet, hiszen a környezetvédelmi hatása jelentős. Azonban eh, nagyon különböző hatása lenne ennek a különböző régiókban, és természetesen növénytől függ a hatása. Mindenképpen eh, bizonyos területeken azonban alkalmazható lenne ez. Tehát a tápanyag eh, kiegyensúlyozás, a tápanyag menedzsment tehát feltételezi. De itt mindenképpen számokban ki kifejezni a nitrogén alapú műtrágyát. Végezetül pedig a kapon kívül van egy lehetőség, hogy a termelői kezdeményezéseket támogatjuk. Tehát ezek jöhetnek lentről és fentről is. Tehát itt például van a Dunamenti termelőknek egy ilyen hálózatok. Nagyon fontos az, hogy hálózatokat alakítsunk ki a termelők között, hiszen ez a tudat átadás egyik legjobb módja. Na most, most a következtetéseimet szeretném elmondani. A protein deficit világosan látható Európában, és itt ez annak köszönhető, hogy nincs egyensúly a fehérje termelés és fogyasztás között a megnövelt fehérje takarmánytermelés hozzájárul egy fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb mezőgazdasághoz. És így egész Európában elérhetünk egy sokkal kiegyensúlyozottabb mezőgazdaságot. A tanulmányjal szerettem bemutatni, hogy az alibi beavatkozás igenis jogos. Hogy jobb fehérje növényeket fejleszünk ki, hozzájárul a termelők előnyeihez, és ez természetesen a környezetnek és a fogyasztónak is jó. Már látjuk, hogy növekedik a szója ára, növekedik a műtrágya ára, és ez bátoríthatja a fehérje növények termesztését. Most szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt a politikai osztálynak, az FP7-esnek, és ezen kívül a hüvelyesek jövője elnevezésű projektnek, hiszen ez az FP7-esből nőtt ki. Most köszönöm figyelmüket. Bene, grazie. Köszönöm szépen Watson professzor asszonynak, most pedig megkezdjük a felszólalásokkal. Ki? Először Martin Ausling és George Lyon következnek, Martin. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei den... Egészen röviden. Szeretném megköszönni a tanulmányt, és Watson asszonynak természetesen el kell mondanom, hogy az agrárreform számára egy kicsit elkésett. Hiszen a jelentésemben kettő évvel ezelőtt ugyanígy érveltem, hogy a fehérje tartalmú növények, és most hangsúlyozom a hüvelyeseket, a kapban sokkal erősebben figyelemmel kellett volna venni, és a jelenlegi kapreform során is. Tehát például, hogy a vetés forgóban a hüvelyesek is ott legyenek, és hogy ne másfajta diversifikáció legyen. Tehát a kapon belül a hüvelyeseknek, a, prote- a fehérje tartalmú növényeknek ökológiai prioritást kell képviselniük. Itt a kezdeményezés helyes, azonban nem elégséges. Két héttel ezelőtt Dél-Amerikában jártam, Argentínában és Paraguayban. Vasta, uh... És uh, ott, amit láttam, hogy micsoda monokultúrában termelik a szóját, hát annak semmi köze a, a kaphoz például. Tehát Argentínában például a, termelő, a termőföld 70%-án szója termelnek, ez nem túl észszerű, és valószínűleg ez nem fog a jövőben így zajlani, hiszen nem lehet, nem bírja ki a föld. Mi Európában termeljük ki az igényt, tehát mi is felelősek vagyunk ezért, hiszen mi vagyunk a kereslet. Azonban itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy kiírtják az erdőket, hogy Argentínában ott legeljenek a marhák. És ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggenek egymással. Igazából a kap nem légüres térben mozog, hanem nemzetközi kontextusban. És amit arról mondott, hogy az egész hústermelésünk attól függ, hogy Dél-Amerikában vagy az Egyesült Államokban jó szóját termelnek, akkor ennek semmi köze az észszerű, fenntartható ökológiai közös agrárpolitikával. Ennek a következménye az kell, hogy legyen, hogy eh, szorgalmazzuk a hüvelyesek termesztését Európában. És a közös agrárpolitikában eh, látom az első komoly politikai kezdeményezést. Évek óta várunk már a bizottság megígért jelentésére, a hüvelyesek tekintetében, a fehérje tartalmú növények tekintetében, azonban a bizottság részéről csak hallgatást hallunk. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Esetleg nem akarják zavarni a bilaterális kereskedelmet a Mercosur államokkal, van egy bilaterális egyezmény a Mercosur államokkal, és elképzelhető, hogy benyújthatnánk egy saját hüvelyes kezdeményezést, hogy ne zavarjuk ezeket a kereskedelmi szálakat. A elhangzott javaslatok tekintetében szeretném megjegyezni, hogy egy nagyon lényeges pont az, hogy összekapcsolt kifizetések legyenek a hüvelyesek tekintetében is. Tehát, hogyha nem tudjuk a vetésforgóba bevinni a hővéseket, akkor itt igenis összekapcsolt kifizetésekre van szükségünk. De ez egy eléggé kritikus pont, és meg kell jegyezni, hogy elvesztettük Európában azt a potenciált, hogy tenyésztési, termesztési előnyeink lehetnek. Tehát, hogyha ilyen kis területen termelnek, termesztenek hüvelyeseket, akkor a gazdák elvesztik az érdeklődésüket, és azt mondják, hogy nem érdemes hüvelyeseket termelni hiszen más területen eh, nagyobb hozama volt a termesztésnek, és a hüvelyesek tekintetében joggal mondják a termelők az, hogy nem éri meg hüvelyest termeszteni. Tehát mindenképpen intenzíven be kell fektetni a kutatásfejlesztésben. Hallottuk a Dunaszója projektet. Itt tényleg haladást érünk el, de más területeken, mint például a borsó termesztésben óriási potenciálok vannak, és ezekkel nem él Európa, és az biztos, hogy itt veszítünk. Nagyon pozitív környezetvédelmi szempontjai vannak a hüvelyes természetesek. Én is biotermelő vagyok, és itt alapvető a hüvelyesek termesztése, különben nem kapunk máshogy nitrogént. De a kereskedelmi agrikultúrában, mezőgazdaságban, például környezetvédelmi intézkedés tekintetében is nagyon hasznos hűvések termelése. Tehát hasznos vagyok. Ezekért a szempontokért, amelyeket említett, a jövőben is azért fáradozunk majd, hogy a közös agrárpolitikában nagyon fontos szerepet kapjanak a hüvelyesek, a biodiverzitás és a klímavédelem tekintetében. Ez egy központi pont. És hogyha ezzel a reformmal ez nem sikerül, akkor sem felejtjük el a dolgot, és arra koncentrálunk, hogy nem felejtjük el a hüvelyeseket a jövő agrárpolitikájában. A hüvelyesek nagyon lényeges szerepet játszanak majd az ökológiai mezőgazdaságban. Köszönöm. Grazie, Mart. Köszönöm szépen, Martin. Most pedig George Lyon kap szót, és a bizottság is szót kért. Tassos Haniotis de George. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondja köszönetet az előadóknak, kiváló volt ez az előadás. Ha jól emlékszem, amikor nagyon nagy támogatást nyújtottunk a hüvelyeseknek, emlékszem a bab és borsó ügyekre az Egyesült Királyságban, az igazi kihívás az volt, hogy nagyon sok termelő, aki szerette volna igénybe venni a támogatást, azt találták, hogy nagyon változó a terméshozam, és nagyon nehéz volt betakarítani a termést, mert nagyon nyírkos volt az időjárás, a földre estek, a, esett a termés, a gépekkel nehéz volt betakarítani, és végül a gazdák feladták a dolgot, ugyanis túl nagy volt a változó, a, a, a, tehát a terméshozam változatossága, megbízhatatlan volt, ez a termesztés, úgyhogy igazán nagy kihívást jelent, hogy olyan fajtákat találjunk, amelyek az európai körülmények között folyamatosan magas terméshozamot biztosítanak talán meg tudnák magyarázni a kollégák, hogy miért nem találtak a nemesítők olyan fajtákat eddig, amelyek Európában megbízható hozamot hoznak az európai éghajlati körülmények között. Egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni állattenyésztési szempontból, bár a hü hüvelyesek fehérje forrást jelentenek messze a szója az, ami leghatékonyabb a tejtermelésben, a szarmasalat tenyésztésben. Ez adja a legtöbb proteint a többi forrással összehasonlítva. Esetleg érdemes lenne ezt is kommentálni, mert a, a piac egyértelműen a szója felé irányítja a tenyésztőket, a tejtermelőket magas hozam protein tartalom miatt. Köszönöm szépen, George. Megvan a javaslatunk, amelyre utalt már Martin Auslin is. Mindenképpen szeretnénk, ha a fehéjen növények termesztése növekedne. Talán Louis majd az elkövetkezendő napokban informál bennünket a jelenlegi helyzetről. Tászasz Haniotis két szót, aztán visszaadom a szót a professzor asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dologra szeretnék reagálni, illetve én is megköszönném az előadóknak a nagy munkát, amit elvégeztek, és a remek ismertetést is, különösen a környezeti hasznokról a fehérje növények termelése esetében. Ugyanakkor szeretném megegyezni, hogy mindazok a javaslatok, amelyekről beszámoltak, részét képezik a kapról folyó egyeztetéseknek már a kezdetekkor le kell szögezni, hogy különbözőek a szektor gazdasági vonatkozásai és környezeti vonatkozásai, ezeket kell összhangba hozni. Ehhez azonban a tények más interpretációja szükséges. A legjobb, hogyha az 5-ös és 14-es szlájdot nézzük meg, vagyis a területi dependencia az Európai Unióban, illetve a búza és fehérje növények közötti hozamkülönbségekről szóló grafikon Európában. Miért fontos ez? Nos, a valós számítások ugye a keretekre, pénzügyi keretekre vonatkozóan az összes tényezőt figyelembe kell, hogy vegyék. Hogyha búzza helyett szóját vagy más fehérje növényt termelünk Európában, akkor nem csak Európa, hanem az egész világ gabona deficitje fog növekedni, tehát az a globális kihatás az lesz, hogy a világ kevesebb gabonát állít elő, és a gabona így drágábbá válik. Ez egy olyan gazdasági szempont, amit figyelembe kell vennünk. Ez a tényező magyarázza, hogy a fehérje növények miért nem vették át a gabonák előnyeit helyét. Mi a helyzet akkor a kihatásokkal nem kell foglalkozni, dehogy nem éppen ellenkezőleg az intenzív év gabona monokultúrának természetesen vannak káros hatásai, és ezt a zöldítésnél figyelembe kell venni először is tegyük fel magunknak a kérdést a szójáról. Beszélünk. Nyilván nincs gazdasági előny a szójának, különben ezen az éghajlaton már egy csomóan termelnék. A más fehérje növények viszont fontosak. Hogyha ezeket választjuk, akkor meg kell nézni, hogy mi a legjobb módja a fehérje előállításnak. Korrekt szakpolitika kombinációt kell kialakítani integrált megközelítéssel, amely minden egyes ország, minden egyes régiójának a jellegzetességeit figyelembe veszi, és a lehető legjobb szakpolitikát alakítja ki az adott helyre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb konklúzió, amit le kell vonnunk és figyelembe kell vennünk. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, hogy a zöldítés, a sokféleség, a vetésforgó nagyon hasznos lehet, de az ismereteket a kabba mindig figyelembe kell majd venni. Ne felejtsük el, hogy a mezőgazdasági kutatásra megkettőztük most a pénzeket, és a kutatások nagy része a prioritásaink szerint pontosan arra vonatkozik majd, hogy hogyan lehet a fehérjen növények környezeti kihatásait tovább javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, Tassosnak. Martin Auslin kért ismételten szót. Köszönöm szépen. Két további észrevételem lenne az Európai Bizottságnak. Most hallottuk, hogy akkor ugye a búz, a termelés csökkenés, ez nem jó a gazdák számára, de elfogadjuk-e, hogy egy bizonyos területen csak szóját termelünk, pedig a feltételek nem annyira különböznek Európától. Azonban a gazdasági előnyök mindenképpen megvannak akkor, amikor a szóját termeljük. És a szójának azért hosszú távon nagyon kellemetlen kihatásai vannak. Tehát nem csak a GMO szója, hanem hogyha glifoszátot alkalmazunk, az is. És Argentinában és Paraguayban például ezt a modellt használják. Tehát ezt nem lehet tartósan használni, és nagyon erős kritika is van itt. Tehát egy olyan rendszertől teszük magunkat függővé, amelyet nem lehet tartósan fenntartani. Tehát mi termeljük a gabonát, és Dél-Amerika termeli a szóját. Ez egy olyan globális feladat megosztás, amely nem helyén való. Hiszen egyik rendszer sem fenntartható. És nem értem, hogy ezen mit lehet támogatni. Tehát szerintem ne csökkentsük most alapvetően a gabonát, és helyettesítsük hüvelyesre. De itt még lenne egy kérdésem a szerzőhöz. Tegnap volt egy nagyon érdekes vitánk, és éppen ezért szeretnék valamit tisztázni. A fehérje tekintetében csak a repcéről volt szó. A repce nem hüvelyes. A repce azonban az olaj mellett tartalmaz fehérjét, és ez igaz takarmánynak de szerintem ne rövidítsük le ezt a vitát Európában úgy, hogy most a repcéről beszélünk, mint fehérje hordozóról, tehát, és itt a hüvéseknek mégiscsak jobbak a környezeti szempontjai. Bene. Rendben van, köszönöm szépen. Nincs más felszólalási kérelem, éppen ezért visszaadom a szót Watson doktornőnek, hogy vonja meg a végső következtetéseket. Nagyon érdekes volt ez a kutatás. Önnek adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm mindezeket az észrevételeket és kérdéseket. A repcéssel foglalkoznék először. Nos, az olajos magva kevesebb fehérjét adnak hektáronként, mint a fehérje növények, a hüvelyesek, és nitrogén műtrágyát hát követelnek meg. Aztán eh, ami a növény nemesítés kihívásait illeti, Frank Stoddart eh, kollégát kérném meg, hogy a tanulmány készítők részéről eh, válaszoljon. Igen, működik a mikrofon. Tehát az volt a feltételezés, hogy a nemesítők kudarcot vallottak. Nos, óriási előrehaladás történt, csak nagyon sok befektetésre és tudományos alkalmazásra van szükség. Ausztráliában és Kanadában, ahol sokkal több közpénzt tettek a hüvelyesek nemesítésébe, jobb terméshozamok alakultak ki, mint az európai partnereknél. A tudomány alkalmazása a hüvely nem, hüvelyesek nemesítésébe nemesítésében Európában messze lemaradt a gabona nemesítéstől, hiszen ez igazából egy ö, tyúk tojás ciklus, ö, sokkal kevésbé van kereslet, persze kevésbé van kínálat is. A különböző országokban, ahol éltem, azt találtam, hogy azok a gazdák, akik odafigyelnek a hüvelyes termelésre, általában sokkal jobb eredményt érnek el, mint azok, akik egyszerűen csak elvetik a magot, aztán nem foglalkoznak vele, mert úgy tekintenek a hüvelyesekre, hogy azok nem igényelnek törődést. Sokan vannak így egyébként. Tehát a legjobb gazdák persze a legjobb terméshozamot hozzák ki a hüvelyesekből, és a nem annyira jól teljesítő gazdák persze sokkal rosszabb eredményeket érnek el. Most ettől függetlenül nyilván problémás a nemesítés, szükség van a befektetésekre, tudományos ismeretekre, genetikai ismeretekre van szükség, ez még nem a rendelkezésre, de hamarosan az elkövetkező évek során rendelkezésre fog ez is állni. Köszönöm szépen. Igen, Szóval, ami a megbízhatóság hiányát és a betakarítás nehézségeit illeti, ezek nagyon releváns szempontok, és nagyra értékeljük, hogy felvetették őket. A bizottság és mások is megegyezték, hogy milyen a komparatív előnyök helyzete. A kollégának adnám át a szót. Én általános észrevételt tennék azokkal a kérdésekkel és észrevételekkel kapcsolatosan, amelyeket a bizottság és a képviselők tettek. Nos, attól függetlenül, hogy mit mondtak itt, tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre. Nagyon tájékozottak voltak a hozzászólások Európában jól lehet gabonát, kalászos termelni. Európában jól lehet fehérje növényeket is, de nem a feltételek, mint másút. Tehát Európának nincsen komparatív előnye ezen a területen. A gabonák kalászosok terén viszont a legjobb hozamokat állítja elő a világon. Tehát a normál, eh, megszokott gazdasági eh, erőviszonyoknak megfelelően a kalászosok, a gabonák kapják a prioritást. De nyilvánvaló, hogy az emberek a társadalom számára jó lenne, hogyha sokféle lenne a termelés, a gabonában már is a plafonokba ütközünk, illetve a vetésforgónak megvannak a saját korlátai, bizonyos tagállamokban nem lehet tovább növelni a kalászosok, gabonák termelését. Nagy nagyon fontos lenne, hogy a protein deficiten segítsünk, és védjük a különböző növények termelését a gabonával szemben. Köszönöm Köszönjük szépen az összes észrevételt, és nem sokára a végleges változata is elkészül a tanulmánynak. Köszönöm. Okay, very well indeed. Rendben van, nagyon jó, köszönöm szépen még egyszer. Tehát akkor lezárhatjuk ezt a pontot. Igen, nincs más felszólási kérelem. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Áttérünk a napirend 12. pontjára. Itt van Csaba, igen a tagállamok dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi rendeleti közigazgatási rendelkezéseknek közelítése. A vélemény tervezett jelentéstevője Lavajdi Csaba. Ez most már a második eszmecsere e, javaslatról, amelyet a bizottság tett hogy a tagállamokban, tehát a dohánytermékek, kapcsoló termékek gyártására, kiszerelése, értékesítre vonatkozó törvényi rendelkezéseket közelítsék. Ahogy már a múlt hónapban is azt láttuk, ez a jelentéstervezet nagyon sok ellentmondásos és politikai jellegű aspektust tartalmaz. Holnap április 26-a péntek 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és 29, május 29-én fogjuk ezt megvitatni. Csaba, neked adom meg a szót. Grazie. Kedves kollégák, az előző ülés vitája alapján számos dolog világosabbá vált, különösen, hogy tegnap részt vettem a Környezetvédelmi Bizottság ülésén is, hiszen annak a bizottságnak is tagja vagyok. Ezért én nem kívánom megismételni azokat a korábban elmondottakat, de szeretném kiemelni a vitapontokat, amelyekben vita van, elsősorban a Környezetvédelmi Bizottságon belül, a mezőgazdasági bizottságon belül nem látszik egyelőre ilyen vitavonal, hiszen jelen pillanatban mindösszesen három képviselő adott be módosító javaslatot a véleményhez. Nyegyelcsev a képviselőasszony, Olajnyicek képviselő úr és Alves képviselő úr természetesen a határidő holnap van. Néhány dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ami a leglényegesebb, a mi feladatunk védeni az európai dohánytermesztők érdekeit. Jelen pillanatban úgy látom, hogy ez a irányelv módostás nem veszélyezteti az európai dohánytermesztők helyzetét, érdekeit. Ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmet, hogy máig nem kaptunk az Európai Bizottságtól hatástanulmányt, hogy milyen hatása lehet a TPD-nek, az irányelvnek a dohánytermesztésre, a dohánytermesztőkre. Amikor azt mondom, hogy nem látok különösebb veszélyeztetettséget, bár ezt nem támasztja alá hatástanulmány, azt arra alapozom, hogy a korábbiaktól eltérően E, egyértelműen engedélyezett lesz a bőrli dohánynak a termesztése, amely nagyon fontos Görögország, Portugália, Magyarország, Bulgária és több tagállam számára. Ezzel kapcsolatosan a jelentésemben, a véleményben támogatom azt, éppen a bőrli dohánytermesztők érdekében, hogy nevesítsük meg, hogy igenis a cukor használható a dohány feldolgozása során, hiszen a termesztés elképzelhetetlen a cukor, mint adalékanyag használata nélkül. Ezt Linda McEwen asszony, a jelentéstevő is támogatja, és ezt rendkívül fontosnak tartom, és a Környezetvédelmi Bizottságban ezt a kérdést tegnap és korábban senki nem vitatta. Tehát a dohánytermesztés szempontjából én ezt egy nagyon fontos körülménynek látom, bizonyos értelemben megnyugtatónak. Nagyon font, szeretném támogatását kérni a bizottságnak, amit csak mi javasolunk, hogy legyen egy európai dohányzás megelőzési alap. Németországban van egy ilyen dohányzás megelőzési alap, ennek nagyon pozitív az eredménye prevenciós szempontból, a fiatalok vonatkozásában javaslom, hogy uniós szinten is állítsuk föl. Ami az internetes kereskedelmet illeti, javasoltam a véleményemben, a, hogy tiltsuk be a dohánytermékek internetes kereskedelmét. Az én véleményem előbb készült, mint a jelentéstevőjé Linda McEvené, tehát először én javasol, mi javasoltuk, ezt a Környezetvédelmi Bizottság többsége támogatja, a legutolsó alkalommal ezt senki nem vitatta a mezőgazdasági bizottság tagjai közül. Én kérem, hogy támogassák, hogy tiltsuk be az inter, a dohánytermékek internetes kereskedelmét, mert ez rendkívül veszélyes egyrészt a fiatalok számára, másrészt pedig rendkívüli kockázatokkal jár az illegális kereskedelem vonatkozásában. Az e-cigaretta ügyében korábban nem foglaltunk állást, jelen pillanatban a környezetvédelmi bizottságnak és a jelentéstevőnek sincs egyértelmű álláspontja az e cigaretta vonatkozásában ezzel kapcsolatosan lesz egy workshop én egy elemre szeretném fölhvni a mezőgazdasági bizottság figyelmét hogy ehhez is kell dohány tehát a dohánytermesztőket az e cigaretta is érinti. ugye az a nagy vita hogy az e cigaretta gyógyszernek minősüljön e és gyógyszertárba árulják-e, vagy a dohányzás alternatívájáként szabadon lehessen, szabadabban lehessen e, árusítani. Még egyszer jelzem, hogy az ENVI-ben sincs ma még egyértelmű vélemény. Szeretném a bizottság figyelmét újra fölhívni, hogy apróságnak tűnik, de európai bírósági ügy lehet belőle. Ha nem különbözteti meg a dohánylevelet mint konstituentet, mint alkotó elemet az ingrédientől, vagyis a, a dohánytermék alkotóelemét az összetevőktől, a konstituentet az ingrédientől. Ugyanúgy bírósági ügy lesz, mint a méz irányelv a méz esetében. Apró dolog, de rendkívül fontos, és ez nagyon fontos az, a dohánytermesztők számára is, tehát ez nem csak egy elvi, jogi kérdés, ez egy gyakorlati kérdés is a dohánytermesztés számára. Adalékanyagok, ízfokozók. Ebben én javasoltam, hogy legyen egy pozitív és negatív lista. Németország, Belgium példáját vettem alapul hogy melyek azok az ízfokozók, amelyek megengedettek, melyek azok, amelyek tiltottak. Ez jól működik Németországban, Belgiumban. Ezt kellene uniós szinten is megvalósítani. Az Envi-ben a véleménytevőnek az a véleménye, hogy bármilyen új cigaretta piacra hozásához engedélyre legyen szükség a jövőben, hogy a dohányipar ne tudja kijátszani, ne tudjon olyan terméket, ízfokozót behozni a piacra, amely veszélyes az egészségre, különösen a fiatal nemzedékre. Tudom, hogy az Európai Bizottság ebb, ezt nem érti. Én rem, kérem az Európai Bizottságot, hogy tanulmányozzák Németország, Belgium példáját, hiszen ez a mi véleményünknek egy rendkívül fontos eleme, hogy világos legyen, hogy mely ízfokozók megengedettek, és mely ízfokozók pedig nem megengedettek. Egyencsomagolás. Az egyencsomagolás tekintetében van vita, a Környezetvédelmi Bizottság is megosztott. Én a magam részéről támogatom az egyencsomagolást. Itt körbeadanám az ausztrál és a tervezett európai egyencsomagolást. Ugyanakkor egyetértek Klász asszonynal, aki azt hiszem most nincs jelen, e, egyetértek azokkal, hogy túl szigorú túlszabályozás van jelen pillanatban ezt alves képviselő úr is el fogja mondani hogy az hogy megszabjuk hogy fifty five mm-es lehet egy doboz az bizonyos szoft és egyéb termékeket megakadályoz. tehát ha egyen csomagolást csinálunk akkor az legyen egy meghatározott tólig legyen rugalmas, tehát ne legyen egy túlszabályozás, mint annak idején az uborka dőlésszögénél, legyen egyencsomagolás, de legyen mozgástere, legyen egy nemzeti mozgástér. További vitánk az Európai Bizottsággal. Én javasoltam, hogy a fogyasztót tájékoztatni kell, hogy az a dohány, amit ő vásárol, az milyen mértékig káros az egészségre Káros, nagyon káros és rendkívül káros. Jelen pillanatban megoldatlan a fogyasztóvédelem. És nekünk ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mi tudjuk tájékoztatni a fogyasztót, hogy ugyan minden dohány káros az egészségre, de annak vannak fokozatai. Ugye eddig volt a light cigaretta, amit a jövőben nem lehet ö, föltüntetni ezért javasoltam én, egy, hogy legyen egy fekete karika, ami káros, két fekete karika nagyon káros, és három fekete karika, ami rendkívül káros. Ez is benne van a véleményben, az Európai Bizottság ezt se érti, ezt se akarja támogatni, és az Európai Bizottságnak semmilyen érdemi válasza nincs, hogyan lehet a fogyasztót érdemben tájékoztatni a kockázatokról hogy milyen kockázatai vannak egy-egy cigarettának. Teljesen megoldatlan az egész szabályozásban. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság végre odafigyelne a parlament hangjára. Hiszen ezt a parlament a Környezetvédelmi Bizottságban is többen elmondták, itt is a múltkori vita során többen elmondták. És végezetül eh, egy dolog még, a, erről szó volt, több képviselőtársam támogatja, az Implementing Acts és a Delegating Acts-eknek a viszonya, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a delegated Act-ek és a végrehajtási aktusok az implementing act. Jelen pillanatban a bizottság óriási hatalmat ad önmagának a jövőben. Ezt mi nem engedhetjük meg. A véleményem, a jelentésem javaslatot tesz, hogy lényegesen ö, ö, ö, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amely az Európai Parlamentnek is, a tanácsnak is későbben lehetőséget ad a beleszólásra, és csökkentsük a végrehajtási aktusuk, az implementing acteknek a számát, a delegated actekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Csaba. Köszönöm a kiváló, kitűnő munkát. Nagyon sokan kértek szót. Spiros Danelis kezdi, aztán Luling asszony. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy eh, mindenki megegyezhet abban, hogy eh, központi a felelősségünk. Hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő módon informáljuk az embereket és védjük az egészségüket. Itt nem arról beszélünk, hogy betiltjuk a dohánytermesztést, hanem bizonyos szabályokat szeretnénk hozni. Csaba javaslatai alapján, tehát hogy legyen hatékonyabb eszköz a kezünkben, hogy főleg a fiatalokat távol tartsuk a dohánytermékektől, azt jelenti, hogy információt kell eljuttatnunk az emberekhez különféle módokkal, tehát jelöléssel és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megelőzzük azt, hogy valaki elkezdjen dohányozni. A lehető legfontosabb szempont számunkra a szakbizottságon belül a következő. 400 ezer munkahely függ az Európai Unióban a dohánytermesztésről, és ezeket a munkahelyeket pedig védeni kell. Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy itt általában hátrányos helyzetű térségekről van szó, ahol dohányt termesztenek. Itt pedig eh, nincsen alternatívája a dohánynak. Éppen ezért eh, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt eh, két-három év során világméretekben tapasztalhatjuk, hogy ki akarják zárni az európai dohányárut. És hogy az európai dohányt, tehát itt főleg a Virginiával kapcsolatban. Tehát, hogy ez piacra kerüljön, cukorra is szükség van. És éppen ezért központi kérdés a szakbizottságunk számára, hogy ebben a véleményben világos legyen, hogy itt a cukorral való egyveleget elfogadjuk, és itt egyetértek Csabával, hogy milyen plusz anyagokat engedjenek a dohányhoz, és milyeneket ne. Szeretnék még arra is utalni, hogy a jelölés kérdés is nagyon lényeges. Azonban ez szerintem inkább annak a függvénye, hogy mennyire tudunk egységes bemutatást elérni. Itt az a lényeg, hogy ne legyen túl sok cigaretta csomag, és így a vállalatoknak is előírhatunk bizonyos viselkedési normákat. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy fontos az, hogy ne terheljük le a vállalatokat még további bürokráciával. Köszönöm szépen, Spiros. Én is szeretném elmondani Csabának azt, hogy nagyon fontos, hogy a véleményünkben külön válasszuk a termesztőkkel kapcsolatos, a gyártásban résztvevőkkel kapcsolatos területet. Ugye itt van a feldolgozóipar is, és egyre nagyobb a figyelem ezen iparág iránt. Ez egy nagyon fontos elem, ezt külön kell választani, éppen ezért a kapal kapcsolatos mandátumunk a tárgyalások során erre is felhatalmaz bennünket, hogy támogassuk ezt az ágazatot is, tehát a munka lehetőségek szempontjából, munkahely, létesítmény szempontjából. Most pedig Luling asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, úgy találom, hogy eh, a közel múltban az Európai Bizottság különös tehetséggel nyújtott be olyan javaslatokat nekünk, amelyek állítólag az emberek egészségét hivatottak védeni, de amelyeknek rendkívül negatív kiatásai vannak, anélkül, hogy védenék az egészséget. Ez a javaslat is ilyen, amivel most foglalkozunk már, mint ami a e, növekedő euroszkepticizmust növelő javaslatok sorába tartozik. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem fogja megvédeni a dohányzók életét, viszont meg fogja ölni a legkisebb dohányjal foglalkozó cégeket az Európai Unióban. Tehát nagyon sok munkahely kerül veszélybe az én országomban is, hogyha ezt a javaslatot jóvá hagyjuk messze túlzó a bizottság javaslata. 6-700 munkahely szűnik meg az én országom, hogy ez egy kicsi ország. Tudnál hogy nagyon gyakran gyermeküket egyedül nevelő anyák képesítés nélküli munkájáról van szó, ezt is figyelembe kell vennünk a sodrásra szánt vagy nyers dohány előállítását meg akarják szüntetni sokan az Európai Unióban. Hadd mondjam el, hogy vannak olyan régiók az EU-ban, ahol rendkívül különleges dohányt állítanak elő kis területen. A mezőgazdasági szakbizottsággal jártunk a Görögország-Bolgár határ vidékén terülő ilyen területeken. Úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell vennünk. Egyébként én nem dohányzom, de nagyon toleráns nem dohányzó vagyok. Tudom, hogy vannak egészségügyi kockázatok, minden barátomnak elmondom ezt, aki dohányos, de mindig lesznek dohányosok, ez ellen nem lehet semmit tenni. Na most ezt a cigarettát, amit elszívnak az EU-ban állítjuk-e elő, úgy, hogy munkahelyeket teremtünk, a gazdáknak megélhetést nyújtunk, vagy pedig alapvetően ö, illegálisan ö, importálják majd az emberek külföldről. Nyilván a nagy márkák fent fognak maradni. Ö, a bizottság javaslata eh, alapján a csomagoláson gyakorlatilag alig eh, marad hely a eh, márkalogó feltüntetésére. Nos, az EU-ban működő kis cégek, kis márkák nem fognak tudni fennmaradni a szabályozás miatt. Engem aggaszt a hatodik cikknek a megfogalmazása is már elhangzott, hogy a karakteres ízfokozók vagy arra romák is betiltásra kerülnek, hát azért figyeljünk oda, hogy mibe avatkozunk bele, mibe ártjuk magunkat itt az EU szintjén. Ez végleg túlzás. Azok, akik ilyet szívnak, ilyet akarnak majd szívni a jövőben is, és ne essünk túlzásokba, ahogyan a bizottság teszi. Szerintem nem kell ilyesmit betiltani akár csak az előadó engem is aggaszt a nagyon sok delegált aktus, módosítókat fogunk benyújtani, és még egy dolgot szeretnék mondani, nem alap alapvetően mezőgazdasági szempont, a 13-as cikknél nem értem, hogy csak 20, miért csak 20 szál cigaretta lehet egy dobozban, és miért kell pont olyan hosszúnak lenni egy cigarettának, mint egy Marlborónak, vagy egy Camelnek, miért nem lehet rövidebb, miért ártalmasabb egy másfajta csomagolásban árult cigaretta, mint az egyen dobozban árult úgy gondolom, hogy az ipartól nem szabad elvenni a sajátos jelleg lehetőségét. Ez mindenképpen túlzás lenne, különösen a jelenlegi helyzetben. Én bízom benne, hogy nagyon észszerű vélemény készül majd, és ehhez megpróbálok én is kontribuálni. Köszönöm szépen. Korra a képviselő, és aztán Pauszán alelnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, mint árnyék jelentéstevő az EPP részéről, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájáért, mert most már így sokkal nagyobb a jogbiztonság is a dohány termesztéssel kapcsolatosan. Én egyetértek, mindenképpen támogatni kell a dohánytermesztéssel kapcsolatos összetevőket, például a cukrot, ahogy már elmondtam, számos esetben különbség, világos különbséget kell tenni a között, hogy az egészségek káros hatásokat csökkentsük, elsősorban a fiatalok körében, és a dohány termesztés között ugye a dohány termesztés teljesen legális dolog, és nagyon sok európai család számára lehetővé teszi a jobb életfeltételeket. Ami az európai dohánytermesztést illeti, azt látjuk, hogy az egészségügyi vonatkozások hát nem javulnak, hanem inkább rosszabbodnak. Azt hiszem, hogy az irányelvnek meg kellene találnia a politikai kompromisszumot az európai dohánytermesztés vonatkozólag, és mindenképpen eh, ezt ki kell domborítani a jelentésnek is. Szükség van arra is, hogy egy hatástanulmányt, hatás elemzést eh, kapjunk a dohánytermesztés hatásai, kihatásaival kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő ugye jól kifejtette a véleményét, hogy a dohányleveleket ne vegyük be például az összetevőkbe, mert itt egy másik dologról van szó. Az Európai Bizottság a nak pedig meg kell hozni a döntését a jövőre vonatkozólag. Azonban kétségeink vannak a pozitív és negatív lista bevezetésével kapcsolatosan az összetevőkre vonatkozólag. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan a mezőgazdasági szakbizottságnak erőteljes üzenetet kell küldenie az európai dohánytermesztőknek, kimondva azt, hogy nem fogunk semmiféle olyan összetevőt betiltani, amely fontos és szükséges a dohánytermesztéshez mindenképpen biztosítani kell a jogbiztonságot a termesztők számára is. Ahogy már számos esetben elhangzott ma délelőtt, a bizottságnak nagyon nagy, túlságosan nagy is a, a hatásköre, és ez negatív kiatással lehet a dohánytermesztésre. Én nyújtottam be módosítót, azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek, mint társjogalkotónak nagyobb szerepet kellene játszania, és a javaslaton sokat javíthatunk. Mindenféleképpen csökkenteni kell a nézeteltéréseket. Az Európai Parlamentnek mindent meg kell tenni, hogy egy egyensúlyt alakítson ki az egészség gel kapcsolatos aspektusok és a gazdasági aspektusok között az arányosságot betartva. Természetesen úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ez az irány semmiféle kihatással ne legyen az illegális kereskedelemre. Fontos, hogy a bizottság és a tagállamok alkalmazzák, úgy alkalmazzák a jogszabályokat, hogy ez ne növelje az illegális dohánykereskedelmet, a nem engedélyezett termékekkel kapcsolatosan látok egy ellentmondást. Ugye az Európai Bizottságnak van egy javaslata, amely szerint a különféle illegális praktikáknak szinte szabad utat adna. Tisztán tisztázni kell azt, hogy mindennek kompatibilisnek kell lenni a világkereskedelmi, a VTO összes kötelezettségvállalásával. Ami az adalékanyagokat, az ötesztevőket illeti, azt hiszem, hogy a javaslat túlságosan messzire megy, ugyanis minden kezdeményezés nem igazán világos a bizottság javaslatában, és nem tartja be a WTO-val kapcsolatos szabályokat. Hogyha visszatérek a jelentéstevőre, akkor azt mondanám, hogy nem igazán értek egyet azzal, hogy a, jelezzük a cigarettán azt, hogy mennyire káros, tehát a különböző fokozatokat, hogy mennyire káros a cigaretta. Úgy gondolom, hogy ez a különböző szintek, vagy ez a rendszer bevezetése más irányba kell, hogy haladjon. Tehát három ilyen szintet akar Tabajdi úr meghatározni. Ez tudományos szempontból nem igazán lehetséges. De ebben az intézményben már volt szó az ilyen típusú szintekről sikertelenül. Itt az élelmiszerekre vonatkozólag volt ezzel kapcsolatosan vita, vita már. Ugye a fontos a szociális aspektusa is a dohánytermesztésnek, mert vannak olyan területek, ahol 80%-ban csak is dohányt termesztenek az emberek, például Extremadurában, Spanyolországban a végtermékek 26%-át az én régiómban termesztik. Tehát nagyon fontos fenntartani a dohánytermesztést. Itt intenzív termesztésről van szó, munka erőigényes ez az intenzív termesztés, és ebben az ágazatban nagyon sok munkáját lehet létesíteni, olyan térségekben, amelyek konvergencia térségek, és ahol kevesebb a munkanélküli, mint máshol. Köszönöm szépen Kora a képviselőnek, most Paulson alelnök asszony, alelnök asszony aztán Scott a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm az előadónak is a munkát. Egy alapvonalaiban nagyon jó jelentést tett. Azonban néhány dolgot szeretnék elmondani, amely eh, néha lehet kellemetlen hatású is. És a saját országom, Svédország eh, szerepe is része a megjegyzéseimnek. Esetleg eh, megérthet engem, amennyiben az alkoholról beszélek, és nem a nikotinról az alkohol ugyan olyan káros a népegészségügyi szempontból, mint a nikotin. Tudjuk, hogy apró mennyiségben, két centiliter mennyiségben a viszki, vagy egy fél pohár bor még hasznos is. Azt is tudjuk, hogy két eh, pohár bor eh, még nem túlzás, de egészen Európában nagyon erős kulturális identitásunk van ebben a tekintetben. Hogy most a bort kritizáljon Franciaországban vagy Olaszországban, hát az eléggé katasztrofális lenne politikailag vagy mondjuk ha Írországban és Skóciában kritizálnám a viszkit, és azt mondanám, hogy ez közegészségügyi, népegészségügyi probléma, hát az katasztrofális lenne. Svédországban nincsen bor, ott van az abszolút vodka, de igazából ez a identitás része, de amikor a nikotinról, a dohányról van szó, akkor ott rögtön misztikus tekintetben megérkezünk a snuszhez. Ez a snusz, ez szájba teendő dohány, és úgy néz ki, mint egy tejás zacskó, berakjuk a, az alveolákhoz, tehát a ajkunk és a fogunk közé, és akkor ott fejti ki a hatását. És ez egy óriási kérdés, és népszavazási kampány is van az, er- tehát népszavazás volt az Európai Unió tagságról emiatt, és igazából így derogációt kaptunk a SNUS miatt. Az Európai Unióban a SNUS tilos volt akkor, Svédország viszont kivételt derogációt kapott a SNUS miatt. És megtarthattak az ország ezt a dohányterméket, így a népszavazás pozitív lett. De most nem árulhatjuk a snuszt a belső piacon. Tehát igazi cirkusz alakult ki. És a svéd nép 85 százaléka hajlandó otthagyni az Európai Uniót, ha megtiltják a snuszt. Tehát egy hihetetlen kampány van abban a tekintetben, hogy exportálhassuk is a snuszt. És hihetetlenül kifizetődő a snuszt gyártani. És nagyon sok ipar foglalkozik vele, írdatlan sok pénzt költenek a lobby tekintetére, ugyanúgy, mint a svéd gyufára. És a svéd dohánygyárak is lobbiznak, gyönyörű brosúráik vannak, tele vannak tudományos tanulmányokkal, hogy mennyire hasznos a snusz cigarettával összehasonlítva. Személyesen a következő a felfogásom. Nagyon fontos számomra az, hogy Svédország megtartsa ezt a kivételt, ezt a derogációt. Ugyanolyan fontos, hogy ne árulhassuk ezt a terméket a nemzetközi piacokon. Nincs szükségünk további nikotin fajtára, nincs további alkoholfajtákra, sincs szükségünk, nincs szükségünk további marihuána termékekre, elég az, ami van. És elég sok a probléma, amely ezekből származik. Tehát én eh, ebben a tekintetben ellenjavaslatot is eh, teszek majd. És azt fogom kérni, hogy Svédország megtarthassa ezt a kivételt, és eh, a SNUS szabályok Svédországon belül léteznek nemzeti kereteken belül. Tehát ez ugyanúgy, mint a cukor, vagy, vagy a mentol, vagy bármi. Tehát megvan az országon belül a szabályzás, és a svéd hatóságok felelőssége legyen ez, mivel az országon belül létezik ez a dolog. Tehát ameddig nem áruljuk ezt az anyagot a világ többi részére, és még két megjegyzésem lenne, és remélem, hogy meg értik, hogy ez egy kicsit kellemetlen számomra így érvelni. Hát én, mert az a nagy nacionalista nem vagyok. De ez szerintem most mindenkit érint. Pillanatnyilag a dohányipar azt látja, hogy át próbáljuk verni ezeket a szabályokat. És igazából egy csempész utat nyitunk meg. Tehát a szigorú szabályzatok elősegítik a csempészetet. És az, hogy csempésznek az abszolút nem függ attól, hogy mi van a cigarettás dobozon, hogy néz ki. Itt igazából csak az árról van szó, hogy mibe kerül egy doboz cigaretta. Hogyha nem keresünk pénzt a csempészetet, akkor nem fogunk csempézni. De igazából ez inkább adókérdés. Milyen adót vetünk ki a különféle tagállamokban a cigarettára? Mennyire éri meg majd csempészni a cigarettát? És hogyan tudjuk megállítani? Tehát itt, ami a véleményre vonatkozik, akkor ezt a részt nem tudom támogatni. Tehát, hogy igazából osztályozzuk a cigaretták veszélyességét. Tehát, hogy mondjuk ez jobb, az rosszabb, tehát előbb-utóbb mindegyik ugyanoda tartozik. Majd köszönöm. Bene, bene, vicepresidente Bolt. Köszönöm szépen. Giancarlo Scotta. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Azt hiszem, hogy nincs, nincs arra szükség, hogy kiemeljük, hogy mennyire fontos ez az irányelv, és mennyire ellentmondásos. Nagyon sok a, volt már a vita de úgy gondolom, hogy most arról kell beszélni, hogy mely eredményt szeretnénk, milyen eredményeket szeretnénk elérni e, a módosítással. Azt hiszem, hogy én meggyőződéssel mondhatom azt, hogy az Európai Parlamenten belül senki nincs, aki ellenzi a, ezt az irányelvet. Itt a kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk, hogyan működjön, mi legyen benne. Informálni kell, hallottuk a fogyasztókat, de nem szabad elfelejteni azt, hogy hogy ö, ott vannak a dohánytermesztők, nekik is vannak érdekeik is, de a kiskorúak körében kellene egy nagyobb oktatási, nevelési folyamatot elindítani. Természetesen tudom, hogy nem igazán ez a célja ennek a javaslatnak, de azt is javaslom, hogy gondolkodjanak el az egyes melléklet tartalmán. Azt hiszem, hogy a kommunikáció szintjén felhasználhatjuk a jelenlegi rendelkezésre álló technológiai kommunikációs eszközöket, Persze rávehetjük -e ezekkel az embereket arra, hogy ne dohányozzanak, vagy például szokjanak le. A különböző sokkoló fotók a cigarettadobozokon elégségesek-e például a fiatalok számára, hogy leszokjanak, vagy ne szokjanak rá a dohányzásra? Giancarlo, adesso... Köszönöm, Giancarlo. Luis Aldes, aztán Patrau Naves kapnak szót. Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott már eh, az irányelvről, és nagyon sok észrevétellel egyet is értek. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni az egyik eh, aspektust, eh, ami egy problémája ennek az irányelvnek. Ezt már Borzs biztos úrnak is elmondtam egy megbeszélésen, illetve a kabinet tagjainak, amikor előadó voltam ebben a témában. Ez az irányelv ugyanis a papír, illetve kartonpapír csomagolásról szól, de az irányelv 9. cikke azt mondja, arról szól, hogy mekkora legyen a térfogata a doboznak, ez a standard papír doboz térfogatára vonatkozik. Ugyanakkor két milliliterrel kisebb a standard doboz, attól függ minden, hogy milyen papírból készül. 9. cikk alapján ezeket a dobozokat nem lehetne a jövőben tovább gyártani, mert állítólag egészségügyi szempontból ez probléma. Jó lenne ezt a problémát kikerülni. most 55 milliliterről, 53 milliliterről van szó, ugyanakkor a doboz magasságát centiméterben is meghatározzák, a 9-es cikk szerint a doboz elejének a kialakítását is szabályozzák. 65 százaléka kell, hogy legyen a szélesség a magasságnak, egy arról próbál gondoskodni a szabályozás, ugye, hogy meglegyen a minimális felület az elő oldalon. Eléggé obskúrus és eléggé bonyolult szabályozásnak tűnik, tehát ez az 9-es cikkkel azt próbálják ugye egyszerűen elérni, hogy elég nagy legyen az elrettentő kép mérete. A számításra azonban nem igazán figyeltek oda az irányelvben, hiszen az 55 milliliteres térfogat nem veszi figyelembe, hogy a puha doboz az 53 milliliteres csak. Egy apró változtatással le lehetne érni a bizottság által elérni kívánt célkitűzést itt a csomag magasságának a szabályozásánál. Könnyű ezt megvalósítani, tehát Igazából figyelmetlenségről van szó, a részletekkel nem foglalkoztak ennél az intézkedésnél, egy újabb ö, többlet szabályozás próbálnak ráröltetni a termelőkre. Így nem lehet majd dobozt gyártani. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Igen, részletesen ismertette a véleménytervezetet. Hadd kezdjem azzal, eh, amit tudunk eh, hat különböző szakbizottság, eh, illetve eh, főigazgatóság foglalkozik ezzel a javaslattal. A parlamenti szakbizottságok is komoly munkát végeznek. Hangsúlyoznunk kell a mezőgazdasági szempontokat, ahogy már elhangzott, nekünk az előállítási, európai előállítási feltételekkel kell foglalkoznunk. Ez a mi eh, munkaterületünk, erről kell tehát vitát folytatnunk, és erre vonatkozóan eh, kell eh, véleményt készítenünk elég világosan ahhoz, hogy eljusson a vélemény a többi parlamenti szakbizottsághoz és az Európai Bizottsághoz ez nagyon fontos, ugyanis az Európai Bizottság nem végezte megfelelően a munkáját, a belső piac jobb, minős, jobb működését hivatott elősegíteni ez az irányelv tervezet, de ha elolvassuk, azt látjuk, hogy messze túlmegy a kitűzött célokon. Ez az első dolog, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Vagyis, hogy az arányosság elvét nem követi a javaslat. Hangsúlyozni kell, hogy ez a javaslat messze túlmegy a szükséges mértéken, illetve messze túlmegy azon, ami ajánlott a termelési feltételek javításának, a belső piac jobb minőségének szempontjából az Európai Bizottság más fontos dolgokat is elhanyagolt a belső piac működése semmiképpen nem fog javulni a dohánytermelés és kereskedelem terén. A szubszidiaritás figyelembevétele fontos lenne, a tagállamoknak vannak saját prioritásaik, az EU-ban meg kell persze határozni, hogy melyek a tagállami területek, hogyha az EU az összes tagállam számára ö, egyen megoldást készít, az lehet, hogy egyes országokban jól fog működni, másút viszont nem. Ö, a delegált aktusokkal is visszaél a javaslat, túl sok ilyen van, egyetértek az előadóval. A bizottság túl sok ö, ilyet akar, ez túlzás, A bizottság saját szakállára dönthetne a jövőben arról, hogy az ágazatban mi a jó és mi nem jó, mi ezzel nem érthetünk egyet, és ha már ma nem értünk egyet, a jövőben is fontos lesz hogy ez, az egyeztetés, tehát van egy-két részlet is, ami nagyon fontos. Először is az Európai Bizottságnak ez a nevetséges elképzelése a csomagolás méretéről. Az Azori szigeteken meg más régiókban, ennek nagyon súlyos kihatásai lennének. 135 munkahely szűnne meg az Azori szigeteken, mondhatják erre, hogy nem sok az. Igen, de ez 80 a a dohányipari állásoknak az Azori szigeteken. Tényleg érdemes lenne meggondolni ezt a dolgot. A munkanélküliség ráta az EU-ban mindenütt riasztó méreteket ölt, 80 százalékát az európai dohánynak hátrányos helyzetű régiók állítják elő. Ilyen kockázatot nem vállalhatunk fel, hogy egyszerűen tönkretesszük a dohánytermelést aztán lehetetlen a márkák között különbséget tenni a csomagolás miatt. Ez is a józanész teljes hiányát mutatja teljes mértékben ellentmondásos ez az elképzelés. Félre téve ezt a problémát, hogy a mákákat nem lehet megkülönböztetni. Ugye csak az árakon fog minden múlni. Hogyha csökken az ár, akkor növelni kell a termelést. Teljesen abszurd az egész. Még egy utolsót szeretnék megemlíteni hangsúlyoznám, hogy nagyon sok a probléma ezzel az irányelvtervezettel, és csak néhányat említek ezek közül. Az Európai Bizottság megint túllép a hatáskörén, amikor az alkotó elemekről hoz új szabályokat. Luling asszonynal egyetértek, az embereknek kell dohányt termelniük, mert van rá kereslet. A kérdés csak az, hogy hol fogják megtermelni ezt a dohányt nálunk vagy másút. Hogyha tovább szigorítják a feltételeket, akkor a harmadik országokból az import fog élénkebbé válni, a világtermelés. javítjuk, a miénket meg tönkretesszük. Köszönöm szépen, most pedig Albert Dess következik, aztán a bizottság, a Szankó fő igazgatóságról, és aztán Csaba fogja lezárni. Albert. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát. Nem dohányzom, de azért nem szeretném itt eh, ezt a kérdést eh, leegyszerűsíteni. Mindeneket köszönetet mondok az előadónak, és eh, egy megjegyzésem lenne. Kilenc éve vagyok itt, korábban a Nemzeti Parlamentemben voltam, de mindig meggyőződés és európai voltam. A bizottság néhány döntése azonban megnehezíti azt, hogy meggyőződés és európaiak legyünk. Nem lehet, hogy Brüsszelből, Strasbourgból mindent megregulázunk Európában. És most, hogyha a kolléga elmondta, hogy milyen problémák vannak a, a jelöléssel, a csomagolással, akkor esetleg a bizottság megszíveli azt a javaslatot, hogy a saját bizottsági dokumentumokat megvizsgálja, és az első oldalon nagy betűkkel ott áll, legalább a 80%-án az oldalnak, hogyha tovább olvassa és elfogadja a tanácsainkat, akkor veszélyes lesz. Több bürokrácia, több cikizés, szivatás, kevesebb szabadság, tolerancia, kevesebb munkahely, kevesebb KKV. Tehát a bizottság írja rá mindenhova Vigyázzon, hogyha tovább olvassa, baj lesz. Bene, grazie. Köszönöm szépen, Alve. Most pedig a bizottság részéről Szankó főigazgató úr, Risz úr. Uh, chairman, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság megkívánja köszönni az előadónak a munkáját, illetve a tisztelt parlamenti képviselőknek is köszönjük az összevételeiket. Mint tudják, az Európai Bizottság számára ez egy nagyon fontos javaslat. Úgy gondoljuk, hogy az európai emberek számára is nagyon fontos. Megpróbálom elmagyarázni, hogy, hogy miért Ugye nagyon nagy kihívás, hogy eltántorítsuk a fiatalokat attól, hogy rászokjanak a dohányzásra. A bizottság örömmel nyugtázza, hogy az előadó a legtöbb intézkedést, javaslatot támogatja, így például a kötelező nagyobb képes eretentést a dobozokon, illetve az ízfokozók tiltását, a biztonsági előírásokat, a szájon átszedhető, illetve a növényeredetű eredetű szívott termékek esetében a bizottság javaslatánál bizonyos javaslatok még tovább is mennek. A két esetről beszélnék, akkor határon túlnyúló távértékesítéssel is foglalkoztunk a hatástanulmányban. A közérdekét szolgálná ennek a tiltása. Egyelőre azonban kötelező bejelentést írunk elő, illetve korhatár ellenőrzést, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az illegális csempészetet hozná jobb helyzetbe a tiltás. A bizottság szívesen hallgatja meg az olyan érveket, amelyek a teljes betiltás mellett vannak. A másik terület a nikotin tartalmú termékek és az elektronikus cigaretták területe. Azt fontos tudni, hogy mi nem javasoljuk ezeknek a termékeknek a betiltását, üdvözöljük az elektronikus cigarettát, annak pi piacra jutását biztonságos és jó minőségű termékeket szeretnénk megjelenni, látni. Ugyanakkor nem szeretnénk, hogyha egyfajta kapu eszközt jelentenének a dinkoténra való hozzászokásban a fiatalok között. Különböző szabályozási megközelítéseket alkalmaztak a tagállamok, ez negatívan hat ki a belső piac működésére. Az elektronikus cigarett a termékek nagy részét nem vetették alá előzetes engedélyeztetésnek e, e, egészségügyi e, szempontból, illetve a dohányzásról való leszokás eszközeként sem igazán vizsgálták átfogóan még őket, pedig nagyon hasznos lehetne a piacon ez a funkciója a bizottság lehetőséget akar adni arra, hogy a kutatás előre haladjon a leszokás tekintetében, illetve a szabályozási különbségek csökkenjenek. Ami a dohánytermékek három kategóriás címkézését illeti, a ártalmaság szempontjából illetve az adalékanyagok, ezek nagyon fontos szabályzási javaslatok. Címkézés, csomagolás, ez egy alapvető pillérje a bizottság javaslatának. Elővigyázatos, hosszas előkészítési konzultációs időszak előzte meg ezt a javaslattételt. Tudományos bizonyítékok mutatják, hogy a képek elrettentőbbek, mint az egyszerű felirat, és a nagyobb kép jobb, mint a kisebb kép a kötelező nagy képes figyelmeztetés a nemzetközi tapasztalatok alapján javítja a hatékonyságot. Egyetértünk az előadóval, hogy a fogyasztókhoz, potenciális fogyasztókhoz el kell juttatni a károsságról szóló információt az előoldalon és a hátoldalon, illetve az oldalon elhelyezett figyelmeztetés is ezt hivatott szolgálni. Az előadóval ellentétben mi nem gondoljuk, hogy bizonyított lenne, hogy érdemes három ártalmasági kategóriát kialakítani, nem kívánatos reakciókat válthatna ez ki a fogyasztók részéről, például a, a light vagy alacsony tartalmú cigaretták esetében. Úgy gondoljuk, hogy a képek magukért beszélnek, ami az adalékanyagokat illeti, illetve a karakteres aromákat, vanília, mentol, ezeket nem szabadna megengedni, mert könnyebben rászoknak így a fiatalok a dohányzásra. Ráadásul a koffein vagy vitaminok, mint potenciális adalékanyagok szintén nem szabadna, hogy megengedettek legyenek. de például a cukrot nem szabályozzák. Nem teszünk különbséget a különböző dohánytípusok között, ebből a szempontból semleges a javaslat, nincs semmilyen domináns arom, amit támogatnánk. A dohány előállítás bonyolult folyamat, A végső megjegyzésem pedig az lenne, hogy örömmel nyugtázzuk, hogy az előadó elismeri, hogy ennek a javaslatnak nincsen negatív kihatása az EU dohánytermelői számára, és a tanulmányunkban alaposan tanulmányoztuk a gazdaság minden szektorát, így a dohány termelési szektort is, mármint a mezőgazdaságban. A javaslat hatása nem lesz drámai, 5 év alatt 2%-os csökkentést szeretnénk elérni. 2,4 millióval csökkenne a dohányzók száma Európában, de százalékban kifejezve ez csak kettő ami a delegált aktusokat, felhatalmazásos aktusokat illeti, mert erről is sok, sok szó esett. Mi azt javasoljuk, tehát amit mi javaslunk a bizottság számára, az a tudomány, a piac alakulásához kötődik, úgy gondoljuk, hogy a delegált aktusok korlátozott formában, de lehetővé tétele javítani fogja a szabályzási lehetőségeket, ami a puha dobozokat illeti, nem tiltjuk be őket, a mi célunk a figyelmeztetéseknél egyszerűen az, hogy az ilyen típusú dobozokat ne lehessen gyártani, nagyon kicsik ezek, gyakorlatilag lehetetlen rajta a képeket elhelyezni, és a fiatalok, különösen a fiatal hölgyek és lányok körében nagyon népszerű ez. Köszönöm szépen, talán utolsó megjegyzésként még azt mondanám el, hogy ambiciózus a javaslatunk, de azért bízom benne, hogy kiegyensúlyozott is. Köszönöm. Uh, okay. Karin, you want to take a floor? Karin, so. Karin, és aztán visszaadjuk a szót Csabának. Köszönöm szépen, hogy esélyt kapok. Az előbb elfelejtettem megkérdezni. Nagyon sok felszólalás volt, és a kollégák ismerik a papír és a csomagolóipart Európában. A kérdésem az lenne, hogy a hatástanulmányokban voltak-e ilyen irányú kérdések is, hogy hogyan hathatnának ki a papír és a iparra az esetleges előírások. Tehát, hogyha hallottuk ezt a kétszázalékos csökkentést a cigaretta fogyasztásban. Uh, to, answer this question. Szeretném megkérni kollégámat, hogy válaszolja meg a kérdést. Nyilvánvalóan a hatástanulmány megvizsgálja, hogy uh, a beszállítókra milyen hatást gyakorol az anyag. Tehát az egyik legátfogóbb hatástanulmány, 250 oldalas, külön megvizsgáltuk az ipart, a beszállítókat, a papíripart, és megnéztük a kiskereskedelmet és a nagykereskedelmet is. Ahogy már a kollégám elmondta, a dohány termesztőkre gyakorolt hatás minimális, körülbelül 80 ezer gazdaság van Európában, a többiek általában szezonális munkaerő. Az általános csökkentés, csökkenés 13 millió euró egy évben. Tehát eh, ez egy viszonylag limitált eh, kiesés. A papíripar esetében kb. 10%-os eh, forgalomcsökkentést okoz, ezen kívül, amit javasolunk az irányelvünkben, azt már alkalmazzák gyakran a gyakorlatban, tehát a képes figyelmeztetések, és hogyha most megnézzük a generikus csomagokat, akkor ez problémás lehet, de ami például a nyomdát illeti, a képek nyomtatását illeti, ebben a tekintetben fel vagyunk készülve, tehát minden további költség nélkül meg tudjuk ezt oldani. Tehát a termelők és a papír, termelőkre és a papíriparra gyakorolt hatás korlátozott, és úgy gondoljuk, hogy arányos. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon széles körű volt ez a vita, most pedig kérem Csaba, hogy zárd le a nagyon fontos vitát, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a módosítókat holnapig nyújthatják be, április 26-a, és a bizottságban hm, fogjuk megszavazni május 29-30-án, és július 11-12 pedig az MV-ben. Grácie. Kedves kollégák, nagyon fontos volt ez a mostani vita, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a cél nem általában a dohányzás visszaszortása a cél a fiatalkori dohányzás visszaszortása. És nagyon fontos lenne nekünk innen egy üzenetet küldeni az érintetteknek. Én magam se vagyok dohányos. Nagyon fontos lenne jelezni, hogy mi nem akarjuk bűnbakká tenni a dohányosokat. Mi nem akarunk bűntudatot kelteni a dohányosokban, hiszen a dohányosok küzreműködése nélkül együttműködése nélkül ez az irányelv semmilyen pozitv hatást nem tud betölteni. tehát nekünk meg kellene próbálni szóltani a dohányosokat ezt a bizottság ugye technokrata révén nem teszi meg de nekünk mint parlamentnek szövetségesként meg kéne nyerni a dohányosokat a dohányzás visszafogására. amiben viszont egyértelműen lépnünk kell az a fiatalkori dohányzás visszaszortása. Eh, szeretnék először az első kérdéskör. Teljes az egyetértés a bizottságban. ezt De Castro elnök úr és neves kolléga is említette, hogy különbséget kell tenni a dohánytermesztés és a dohányfeldolgozóipar között. Hogy ez 300 ezer munkahelyet érint, ezt Daniel, Spiros Danielis is említette. Nincs válasz, és kérünk a bizottságtól válaszokat hogy milyen hatással lehet ez az importra, az Európán kívüli importra. E vonatkozásban semmilyen konkrét adatot nem hallottunk az Európai Bizottság részéről, hogy ennek az irányelvnek mi lesz a hatása, mennyiben csökkenhet az európai dohánytermelés, és mennyivel nőhet meg az Európán kívüli dohány behozatala a dohányfeldolgozás esetében. Ez kulcskérdés az európai dohánytermesztők számára. Második nagyon fontos kérdés a fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem ügyében nem, kaptunk, nem kaptam érdemi választ a bizottság részéről. Én nem ragaszkodok ehhez a jelzőrendszerhez. Kedves kollégák, ha valaki kitalál egy jobbat, hogy hogyan lehetne a dohányosokat, a fogyasztókat jobban informálni, én teljesen nyitott vagyok de semmi ilyen egyéb módostó javaslatot én nem láttam, azon túl, hogy ugye többen ezt a jelzőrendszert elvetették, Korea asszony se támogatta e, ezzel szemben, de szeretnék akkor kérni, hogy hogyan lehetne ezt a fogyasztóvédelmet garantálni. Mert azt hiszem, hogy e tekintetben nem lehet kétség, hogy garantálni, tájékoztatni kellene a fogyasztókat az adott termékről. Mert el, betiltják a lightot, ha nem lesz rajta a light jelzés, akkor nem lesz semmilyen különbségtétel. Tehát e, e tekintetben én kérném, hogy fontolják meg, hogy mit, mi lehet a megoldás. Mert az könnyű mondani, hogy hogyan nem, de tessék megmondani akkor, hogyan lehet mégis ezt megoldani a fogyasztóvédelmet. Ugyanez vonatkozik a pozitív-negatív listákra az ízfokozók esetében. Minden olyan zfokozót be kell tiltani, vanília, kávé, vitamin, amely a fiatalok számára vonzóvá teszi. De e tekintetben nekünk világos helyzetet kellene teremteni, belga, német mintára, mi az, ami megengedett, és mi az, ami nem. Én a magam részéről meggyőződtem, hogy a mentol is káros, tehát a mentolt is be kell tiltani, mint ízfokozót én javasolnám, egyetértek Lulinga és Desz, Luling asszonynal és Desz képviselő úrral, hogy nem adott választ a bizottság arra sem, milyen hatása lesz a kis és középvállalatok számára. Meggyőződésem, ha a csomagolásban egy rugalmasabb rendszer van, amire Alves, képviselő, Alves képviselőtársamnak a javaslatát maximálisan támogatom, hogy nem szabad túlszabályozni. Egyetértek azzal, hogy ez nevetségessé teszi az Európai Uniót, ha túlszabályozzuk. Legyen egyencsomagolás, de ez legyen rugalmas keretek között, hogy ne jelentsen problémát se az Azori szigeteken, se Portugália más területén, se más luxemburgban Luxemburgba. Tehát keressük meg azt, ami megőrzi az egyencsomagolás lényegét, de teret ad a nemzeti szubszidiaritásra. Ugyanez vonatkozik, a, szeretném jelezni lulling asszonynak, a sodrást nem tiltja a rendelet. Kár, hogy a bizottság erre nem reagált. Nemzeti sajátosságok, Paulsen asszony, maximálisan egyetértek, hogy ez a svéd identitás része, és nagyon örülök, hogy ön egészségvédő, én is egyetértek, hogy nincs szükség több dohánytermékre, új alkoholra, új drogra, ezzel maximálisan egyetértek, de Svédország nemzeti identitását tisztelni kellene a snus vonatkozásában, ismerem az orvosi adatokat, kevesebb a tüdőrák, és több az ajakrák, de ez legyen a svédeknek a ügye, nemzeti sajátossága, tehát nem kellene azt nüsszel a bizottságnak foglalkozni, ezt a svéd derogáció keretében meg kéne hagyni Svédország nemzeti identitásának, hiszen ez a többi tagállamot nem érinti, nem jelent veszélyt a többi tagállam számára, ezt szabályozza Svédország. <clears throat> Tiszteljük minden ország nemzeti hagyományát, fontosnak tartom. Nincs igazi válasz az illegális kereskedelemre. Meggyőződésem, és ezt a bizottságnak jelezném, hogy az internetes betiltást én a magam részéről azért javaslom, az internetes kereskedelmet, mert a fiatalok különösen élnek az internetes vásárlás lehetőségével, és ennek az irányelvnek, még egyszer mondom, a fiatalkori dohányzás visszaszortása a cél. Nem általában a dohányzás, a fiatalkori dohányzásra való rászokás a célja ennek az irányelvnek, ezért kell az internetes értékesítést betiltani. Tudom jól, hogy ez a jelenlegi dohánykereskedelemnek kicsi szegmense, de éppen azért, hogy az ízfokozók megszüntetésével ne nyissunk terepet a csempészetnek, az illegális kereskedelemnek, a fiatalok esetében ezért kell betiltani az internetes értékesítést. A csomagolást érintettem, Fontosnak tartom kis és közé, az egyencsomagolást azzal, amit elmondtam, hogy az legyen rugalmas, normális, a józan ész szabályainak megfelelő, rugalmas keretek között. Támogatom, hogy legyen rajta kép, mert annak van elrettentő hatása, de ez ne, ne okozzon számos munkahely elvesztéséhez Európában. Én a bizottság részéről szeretném kérni, hogy akkor van a mezőgazdasági bizottság, úgy érzi a szakbizottság, akkor érzi, hogy meg tudta védeni a dohánytermesztőket, hogyha expressis verbis benne legyen a TPD-ben, az irányelben, hogy használható a cukor. Hiszen bőrli termesztése elképzelhetetlen a cukor hozzáadása nélkül. A rugalmas méreteket szintén kérném a bizottságtól, változtassák meg ezt a lehetetlen szabályt. Adjanak választ a fogyasztóvédelemre, és az adalékanyagok mi a megengedett, és mi nem. Én ezeket szerettem volna, elnök úr, kollégák, összefoglalni, és én kérném, hogy a véleménynél néppárti kollégák gondolják végig, hogy lehetne követni Belgium és Németország példáját a negatív és pozitív lista esetében, és ha bárki jön egy jó ötlettel a fogyasztóvédelembe megoldani, én azonnal visszavonom a három fokozatot, lehet, hogy én magam módosítom, hogy csak két fokozat legyen a korábbi light és nem light kategóriára, de hogy kell, eh, fogyasztóvédelmi javaslat azt mindenképpen fontosnak tartom köszönöm az együttműködést és várom a módostókat és remélem hogy a mezőgazdasági bizottság egy jó véleménnyel segti a dohánytermesztők érdekeit. köszönöm a figyelmet. Nagyon jó, köszönöm szépen Csaba, köszönöm szépen, és nagyon jó munkát kívánok. Kedves kollégák, befejeztük a munkánkat. Mindenkinek jó hazautazást kívánok, egy szép május 1 és bejelentem, hogy május 6-án lesz 15 órakor a következő ülésünk, most pedig berekeztem az ülést.